Köszönöm szépen a kommentárt, a hozzáfűzött megjegyzéseket, lezárom a vitát, és köszönöm mindenkinek, aki te részt vett ezen. Köszönöm a tolmácsoknak is, és a 231-es cikk 51-es bekezdése érdekében jelzem, hogy a korrekciókat tegnap 17 óráig nem sikerült elvégezni, tehát a további helyesítéseket így el tudjuk fogadni. Most pedig térjünk át a következő napi rendi pontunkra. A következő napi rendi pont a 2014-es